Üdvözlöm a képviselőtársaimat, folytatjuk vita, vitát, de először is egy, napi, egy eh, ügyrendi felszólalás. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a házszabályról mégiscsak beszélnünk kell. Van itt egy sor kolléga, többek között én is, akik azt szeretnénk, hogy a Catch the Eye eljárásban szót kapjunk. Ahhoz azonban, hogy szót kaphassunk, szükség van arra, hogy időt szálljunk a Catch the Eye-ra, a spontán felszólalások körére. Az pedig, hogy ha a spontán felszólalások körében ugyanazok akarnak felszólalni, akik már a kékkártyás kérdéseket feltették, ez nem jó. A levezető elnök pontosan tudja, hogy hányan kérnek szót a spontán felszólalások körében, és éppen ezért megfelelően oszthatja fel ezeket a megkereséseket. Aki pedig csak a DI során szeretne feltenni egy kérdést, kapjon prioritást, és a szkopiai kérdés kapcsán pedig el. Itt engedje meg elnök asszony, hogy befejezzem, engedje meg elnök asszony, hogy befejezem a mondandómat. Csak 10 másodperc, 10 másodperc mondja az elnök, de nem több. Nézze meg az óra, 10 másodperc. Kezdje számolni a 10 másodpercet. Nem, de igen, Tíz másod... A tíz másodperc letelt elnézést. Mikro.